Okay, uh, colleagues, ladies and gentlemen, welcome back to the afternoon session with Kedves kollégák, két napi rendi pontunk van ma délutára. A munkát folytatjuk mindenek előtt. Eszmecserét folytatunk José Blanco López úrral, a spanyol közlekedési miniszterrel, a jelenlegi soros elnökkel, később pedig szintén egy eszmecsere következik, mégpedig az Európai Beruházási Bank képviselőjével. Úgyhogy a, meghallgatjuk most, hogy az elnök úr mit szándékozik tenni, utána pedig következik a bank. A miniszter úrnak vissza kell mennie Madridba egy szavazásra háromnegyedkor, úgyhogy miniszter úr, annyit teszünk, hogy át is adom önnek a szót, és azután a tagok majd felteszik a kérdéseiket, és most öné a szó, miniszter úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! amikor január 27-én önöknél jártam itt a szakbizottságban, akkor a közlekedési iránymutatásainkat, már elnökségi prioritásainkról szóló dokumentumot és a e, trió programot e, is átadtam önöknek. Ahogy akkor kötelezettséget vállaltam, most is eljöttem önökhöz, hogy az eddig elért eredményekről beszámoljak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, február 12-től egy informális ülést tartottunk, a miniszteri szintű ülést, a, és az, az önök szakbizottságának elnöke is ott volt, és február 10-e után egy kinevezésre került sor a fenntarthatóságot, a közlekedés biztonságot, a városi és mm, egyéb mobilitásokat is mindenképpen meghatároztuk. A bizottság ülés után sikerült egy következtetéseket tartalmazó dokumentumot a júniusi szakminiszteri ülésre előkészítenünk. A stratégiai iránymutatásokat határoztuk meg ebben a dokumentumban, az alapelv a szubzidia prioritás, amely lehetővé teszi, hogy a klímaváltozás elleni harcot folytathassuk, és hozzájáruljunk az, az európai állampolgárok életminőségének javításához. Az informális találkozó után kihangsúlyoztuk, milyen fontos a légiközlekedés jelenlegi jogszabályainak továbbfejlesztése. A miniszterek egyetértettek abban, hogy szavatolni kell magas szintű légiközlekedési biztonság garantálását, és a jövő jövőben is a lehető legjobb módon kell közös stratégiákat az EU-ban kidolgozni e célból. Ebben a tekintetben úgy vérjük, hogy annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen a polgárokat védeni, a légi forgalom biztonsága szempontjából a lehető legjobb technológiákat kell bevetnünk, és ezzel kapcsolatban szeretnénk a reptereken testszkennereket opcionális jelleggel bevezetni, amennyiben szavatoljuk az emberek magánélethez való ö, ö, jogát és minél kevesebb kellemetlenséget kell a polgároknak megkímélni, meg kell őket attól kímélni. Az Európai Bizottság célja, hogy nem sokára egy, do- munka, egy munkanyagot dolgozzon ki és terjeszen önök elé ezen szkennerek alkalmazásáról. A célunk az, hogy közös európai jogszabályokat határozzunk meg. Meg szeretnénk erősíteni a nemzetközi együttműködést a légi közlekedés területén, mind bilaterális módon, különös tekintettel az USA-val való együttműködése, mint multilaterális szintjén, szinten is az ICAO szintjén. Tudjuk ugyanis, hogy a fenyegetés globális méretű, ezért globális méretű megoldásokat kell találnunk február 15-17-én Madridban. A hetedik fordulójára került sor a légiszolgálati tárgyalásoknak az USA-val. Mindez januárban, ezen forduló januárban vette kezdetét Washingtonban a hetedik ülésszak idején a versenyhelyzetet és a szociális rendelkezéseket vizsgáltuk meg különös tekintettel, de az alapvető fontosságú aspektusokat meg kell vizsgálni az EU részéről, például a légitársaságokba való pénzbefektetés. Ezért az Laut úrral az amerikai közlekedésügyi miniszterrel egy újabb tárgyalási fordulóban állapodtunk meg, ma veszi kezdetét ezen következő tárgyalási forduló. Február 25-én és 26-án egy konferenciát tartottunk az Egységes Európai Égbolt tematikában, amely egy madridi nyilatkozatot állított össze, egy 60 kezdeményezésből álló úti tervvel együtt, amely az Európai Unió ettérű stratégiáját taglalja. Ez egy jelentős előrelépést jelent, mert a második csomagját szeretnünk, normatív csomagját az egységes égbolt csomagnak kidolgozni. Nagyon igényesek leszünk, hogy minél hamarabb eredményre jussunk 2009 és 2014 távlatában. Ha így járunk el, akkor a végcélunk felé közelítünk, amely a valódi egységes európai égbolt kiteljesítése, annak érdekében, hogy a vállalkozások, szállítási vállalkozások, fokozottan megvalósuljanak a légtérben, a biztonság javuljon. Tájékoztatni szeretnénk a kollégáinkat erről, és a megtörtént ez a szakminiszteri március 14-i ülésen is, a rendelet tervezet a, a a légi balesetek és légi repülő események eh, megelőzésére vonatkozó rendelettervezetben is kiteljesedett. Ez egy érzékeny kérdés, eh, és így a biztonsági ajánlások is eh, világosabbak. Tisztázzuk a légi repülésügyi biztonság fogalmát és a balesek repülő események fogalmát. Tudjuk, tudatában vagyunk annak, hogy az állampolgárok számára milyen fontos, hogy megfelelő információval rendelkezzenek egy olyan esetben, amikor egy légi baleset megtörténik, és áldozatokat is követel ez a baleset. Tájékoztatni kell tehát a közvéleményt, és nyomást kell gyakorolni a légi, légi forgalmi vállalkozásokra, ilyen szempontból. Ezen rendeleten keresztül kötelezettséget vállalunk arra, hogy 11 óra, órás időkereten belül az utasok listáját mindenképpen meg kell osztani, közé kell tenni. Három fel, fenntartás még ugyan van, de reméljük, hogy az első olvasat majd eredményes lesz a parlamenttel, ha lehet, akkor még spanyol soros elnökség alatt tisztelt házat szeretném arról is tájékoztatni, hogy a tanácsban tájékoztatást adtunk a, a jelenleg folyó biztonsági, légiforgalmi biztonsági díjakról folytatott tárgyalások állásáról úgy, úgy gondoltuk, hogy érdemes még válni a szavazatra, itt a parlamenti szavazatra áprilisig, annak érdekében, hogy a dossziét tovább vizsgáljuk. A közlekedési ágazatban sikerült általános iránymutatásokat megfogalmazni egy a, a hordozható a, a hordozható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatban, és amikor majd megállamás, megállapodás születik a delegált aktusokról, akkor első olvasatban szeretnénk szintén megállapolásra jutni, még a spanyol elnökség alatt a tisztelt házzal, az Európai Parlamenttel. Nem sokára egy megállapodás születik majd az európai hálózatok újrafogalmazásáról, ami pedig az irányelv tervezetet illeti, az intelligens közlekedési rendszerekről megállapodás született a delegált végrehajtó aktusokról, és amikor a tanács majd az első olvasatot befejezte, reméljük, hogy a parlament második olvasatban elfogadja ezt a dossziét is, és lezárhatjuk. A tanácsban elfogadtunk első olvasatban egy álláspontot az utasok jogairól, a szárazföldi és tengeri ö, utas közlekedésről. Reméljük, hogy a második olvasat sikeres lesz a parlamentben, és így lehetőség lesz arra, hogy a jelenlegi szabályozást ö, ö, tovább fejleszthessük, és ö, kiteljesíthessük az utasok ö, jogait, főleg a fogyatékkal élő utasok jogaira gondolok itt most a közlekedési tanács közös álláspontot fogadott el azon döntésekről, határozatokról és ajánlásokról, amelyeket 2003-ban fogadott el az Ergus közös bizottság, amely egy további lépést jelent a, a az utasok közlekedési megoldásainak felszabadítására és liberalizációjára harmadik országokkal. Amint látják önök is, a repülésügyi csomag az elnökség, a soros elnökség első munkaidőszakának egyik központi kérdése volt. Előrelépések történtek az egységességból csomagban, a a, a balesetek és repülőesemények esetén. Az USA-val egy újabb tárgyalási sorozatot sikerült elindítanunk, a, a fenntarthatóságot is, mint témát szívügyünként dolgoztuk tovább, és igyekszünk a különböző így a tengeri közlekedés terén és előrelépésekre jutni. Vannak még területek, ahol előre kell lépnünk a spanyol soros elnökség idején. Ami az európai közlekedési hálózatok felülvizsgálatát illeti, a tanács szeretne újabb lendületet adni ennek a munkának a kritériumok és módszertanunk meghatározásával. A végrehajtó bizottsággal közösen egy konferenciát szervezünk, amely majd június 8-án, 9-én Spanyolországi Szaragószában kerül megrendelésre, rendezésre, és ott a szakminiszterek és a az Európai Bizottság és a parlament szak, szakemberei, valamint harmadik országok képviselő is részt vesznek majd. Az Euró, a transeurópai közlekedési hálózat lesz tehát a tematika, közös módszertant akarunk majd RDE besorolást, valamint finanszírozási és végrehajtási mechanizmusokat és prioritást képező projektek megvalósítását szeretnénk témaként a napirendjére tűzni ennek a konferenciának szeretnénk közelíteni az Európai Unió ö, ö, ö, szomszédos államai felé is előrelépésekre számítunk más területeken is az elkövetkező hónapokban, majd a, a, ezen aspektusokra a legközelebbi júniusi találkozónk során szeretnék kitérni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, miniszter úr, akik későn jöttek, azoknak mondtak. Háromnegyedkor el kell mennie a miniszter úrnak, úgyhogy mindenki csak három percet szólhat, és ne politikai beszédeket tartsanak, hanem kérdéseket tegyenek fel. Úgyhogy a kalapáccsal fogom jelölni az időt, és Gross úrnak adom meg először a szót a néppártból. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter úr. A tanácselnök úr normális körülmények között azt mondják, hogy visszajövök, ezt mindig mondják, de ön tényleg betartotta a szavát, úgyhogy ennek örülök. Az Egyesült Államok EU szerződés légiközlekedésben, mint tudják, kis delegáció járt Washingtonban. Két kérdés nyitott számunkra. Az első kérdés, vannak előrelépések a versenyben, de lát olyan egyezményt, hogy a 24 százalékos részesedésnél maradunk, vagy pedig lesz egy olyan egyezmény, ahol esetleg magasabb lehet az európai részesedés az amerikai légiközlekedésben. Van-e ilyen jelzés? Másik kérdés, információcsere, SWIFT. Ez véleményem szerint egy nagyon érdekes tapasztalat volt a tanács és a parlament között. A PNR egy következő fontos tapasztalat lesz. Mit gondol erről a cseréről, és mit gondol a parlament és a tanács közötti kapcsolatról, hogyan lehet az esetleges félreértéseket elkerülni. Utolsó kérésem, a szkenninggel kapcsolatosan. Ez számunkra fontos probléma a repülőtereken. Láttuk a technológiát, megfigyeltük már, és amit tudni szeretnénk, az az, hogy a tanács ezt elképzelhetőnek tartja minden repülőtéren, tehát meglegyen a kölcsönös elismerés, és mit gondol, az egészségügyre gyakorolt hatásokról. A légibiztonsági illeték, hát hallom, hogy előrelépés történt ezen a területen. Tényleg érdekelne, hogy az a kérdés tisztázott-e már a tanács szintjén, hogy ki hajlandó fizetni ezért. Köszönöm. Az utasjogokat illetően természetesen ez számunkra fontos aspektus, de feltételezem, hogy mandátumunk második felében a, visszatérnek majd a közutakra, a vasútra. Egy kérdésem van még a tenekkel kapcsolatosan, és ez a zaragozai találkozóval kapcsolatban is felmerül. Mit gondolnak önök, az elnökség? Gondolják-e, vannak új kritériumok, elgondolások a finanszírozásra vonatkozóan, vagy pedig ö, új súlyozásra törekszenek a projektek között, ö, ö, változnak -e a prioritások, és hát ö, mivel a két első pontot fontosnak tartom, nem gondolom, hogy új listát kellene összeállítani a prioritásokról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor a szocialista képviselő három perc erejéig. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a miniszter úrnak a beszámolóját is. Örülök annak, hogy rendszeresen ellátogat hozzánk. Az USA-val kötött légi megállapodásra szeretnék visszatérni mert eh, ahogy hallottuk, az elmúlt héten Washingtonban jártunk, lehetséges, hogy le lehet eh, zárni ezt első körben ezt a meglepadást, de szeretném az önértékelését eh, hallani ezzel kapcsolatban. Valóban eh, sikerül-e majd rövid időn belül pontot tenni ennek a végére, és mit gondol arról a két pontról, amely az információnk szerint a legfontosabb és a legnehezebb lesz majd. A piacra lépés az európai vállalatok részéről az USA-ban, illetve azt, hogy az USA hogyan tud európai piacra lépni, és hogyan lehet ezt az eljárást még átláthatóbbá, még igazságosabbá tenni. Ez lenne az első köröm. A második kérdésem pedig az lenne, hogy szerintem fontos az a meglepodás szempontjából az, hogy ez ne legyen egy végső pont. A légi közlekedés kapcsán nagyon sok mindenről kell beszélni, sok mindenre kell hangsúlyt fektetni. Úgy gondolom, például ez kötődik a biztonsághoz, a biztonság létrehozásához, a safety and security kérdéshez, ahogy angolul szoktuk mondani, tehát nagyon sok ilyenfajta kérdés, és nagyon sok probléma van itt, számos vita van az úgynevezett külföldi ö, helyekről, karbantartási helyekről, erről is volt itt a kongresszusban is. A második pontom, utolsó pontom, ez a TNT kérdése. Várjuk mindannyian a szeregózai találkozót, ekkor fognak megjelenni a munkacsoportok eredményei, amelyek jelenleg üléseznek, és előkészítik a további vitát. Tudjuk, hogy a tenté jövőjéről folytatott vita az együtt jár a közlekedés egészéről folytatott vitával, és kíváncsi lennék arra, hogy a tanács mit tesz ebben a tekintetben. On behalf of the Liberal Group, Mrs. On a liberálisok nevében Béba asszony, három perc. Buenas tardes y muchas gracias. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szép jó napot kívánok, miniszter úr. Köszönöm szépen az előadását és az magyarázatokat. Szeretnék pontosítani valamit, és most különösen arra szeretnék összpontosítani, hogy igazából a tentével mi történik. Egyre többet halljuk, hogy a hármas prioritást képvező vonal ö, kapja a támogatást, és Franciaország szeretné módosítani a francia oldali prioritást képező ö, ö, ö, nyomvonalat. Na most én szeretném tudni, hogy hogy gondolja a miniszter úr. Meg a nyomvonal az eredeti lesz-e, vagy Saint-Jean-Luznél átállunk a gyorsforgalmi vonalra. Tehát, hogy igazából az eredeti nyomvonalnál, nyomvonaltól eltérünk. Ha jól tudom, az információján megfelelőek, akkor én szeretném tudni, hogy a francia kormányjal születette megállapodás ezen prioritást képező projektről, milyen időkeretekben, ha van már ilyen megállapodás, és miért? Miért módosították a nyomvonalat? Ami a konferenciát illeti a szaragosszai június 8-9-i konferenciát, hát azzal kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy a munkamódszertant az alaphálózatról és a finanszírozási oldalról el tudna elmondani és hogy a prioritást képező projektekkel kapcsolatban vannak-e már, már javaslatok, vagy minden még tanulmányozás alatt van? Köszönöm. Zöldek, Kramer úr, én is köszönöm, hogy eljött a parlamentbe, hogy beszámoljon nekünk. A légibiztonsággal kapcsolatosan Lichtenberger asszony majd még kérdez, én három dologra összpontosítanék. Először is a tenek újraalakítása jól hangzik, és döntöttünk is, hogy a prioritás a szűk keresztmetszetekre kell, hogy irányuljon, a pénzzel lehetőség szerint gyorsan közlekedés és klímapolitikailag hatékony megoldásokat akarunk találni, csak éppen világos, hogy a költségvetés azt csak egyszer lehet elkölteni, és a nagy projekteknél esetleg törlésre kerül sor, mert ezek 20-30 év múlva lesznek kész, és akkor valósul csak meg a hatás, és ha növeljük a forrásokat, akkor talán a négy nagy projektből a két alagutat, a Brenner alagutat és a Louis Lyon Torino összeköttetést, vagy a Fimabel hidat, vagy a Felmicinai utat tehát, hogyha 20-30 százalékot valósítunk meg, akkor semmit nem nyertünk. Tehát kérdés, hogy ö, itt irányváltásra van szükség. Második kérdés, az euró vinyettát nem említette matricát. Az eredeti verzió szerint Spanyolország a spanyol elnökség alatt nem akarta megismételni azt, amit a két elődjetett, vagyis hogy ezt az egészet félretették, hanem foglalkozni akartak. Tisztességtelen verseny van Európában, olcsó a közlekedés, csak a környezetbarát módja drága foglalkoznak ezzel, vagy ezt is önök is agyon hallgatják, mert nem látnak esélyt arra, hogy valamire jutnak az elnökség ideje alatt. Az jogok a hajó és a buszközlekedésben. Ezt is ki kell alakítani, csak hogy fermódon. A helyzet az, a vasúton, ott még egy óra késésre kapok 25%-ot vissza a távolsági forgalomban a jegyárából, a két óránál száz százalékot, a légi közlekedésnél három óránál indul az egész. Nem céljuk el, hogy ezeket a jogokat minden közlekedési modalitásra egyformán dolgozzák ki, hogy fel legyen a verseny. Utolsó kérdés, nem említette az immobilitást a kérdésem, hogy az elektromos mobilitáson. Tessék? Akkor ezen a kifejezésen csak az, elektro, az a villamáram, villamos árammal hajtott autókat érti, vagy a villamos, a biciklét, a vasút, a villamos vonatot, ez is villamos áram meghajtású, és ez is védi az éghajlat változás hatásait. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még mindig van hat kérdés, hat hozzászóló, úgyhogy akkor most lezárom a hozzászólók listáját. Zéle, Tussos, az Alvarez, Ayala Sender, Luxemburger és Mr. Sada jönnek még. Miss Meissner asszony is. A, ennyi, és több nem, ugyanis a miniszter úrnak el kell menni három egyetkor. Igen, úgyhogy akkor most már ne jelentkezzenek, és most következik Ziller úr. Köszönöm szépen. Miniszter úr, köszönöm a prezentációt, a beszámolót, a tervekre és a munkaprogramra vonatkozóan. Az én kérdésem ugyanarra vonatkozik, amit Gross kollega már említett, és én a testszkennerekről kérdezném, hogy van-e összehasonlítható technológia, mi a véleménye a tanácsnak erről a testszkennerről. Ez a rendszer szabadon lesz használható, vagy alternatív megoldás lesz csak a biztonsági ellenőrzés során. A második kérdésem pedig a szaragozai konferenciával kapcsolatos a TEN-T-vel a legfontosabb kérdés véleményem szerint a finanszírozása, TEN-T finanszírozása. Kérdezem, hogy a tanácsnak és a pénzügyi minisztereknek van-e valamilyen elképzelésük, konzultáltak-e már erről? Ha megnézzük a közeljövőt a tagállamokban, akkor látjuk, hogy a helyzet sok tagállamban nagyon különböző, és akkor itt a kohéziós alapra kell gondolni. Saját forrásaikat használják sok esetben ezeknél a nagy terveknél. Attól tartok, hogy azok az országok, ahol komoly pénzügyi projektek folynak, nem lesznek képesek azokat finanszírozni, és lehet, hogy feladják a TEN-T projektet, ugyanis a tagállamoknak különböző pénzügyi problémáik vannak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Zile úr. Túszosz kollégái a szó. A politikák elfogadása a közlekedés terén, a vasutakat, a közutakat illetően. Mi hozzá kell, hogy járuljunk a fejlődéshez. Ez a cél, és az, hogy növeljük a munkavállalók életszínvonalát, azoknak az életszínvonalát, akik használják ezeket a közlekedési lehetőségeket. Szeretném hangsúlyozni, hogy a British Airways esetében most nagyon sok sztrájk történik, egyszerűen azért, mert tömegesek az elbocsátások, a kurtítások, és ez a probléma felmerül a görög légitársaságnál, az Olympic Airways-nél is. Tehát a Lufthansa-nál is bejelentették már, hogy sztrájkok lesznek. Tehát nyilvánvaló, hogy a hatás a munkavállalókra rendkívül fájdalmas és ez gazdasági terhet jelenthet a felhasználók számára is. A másik összefüggés. Az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti szerződés a légiközlekedésre vonatkozóan véleményem szerint nem elégséges, nem kielégítő gazdaságilag és a demokratikus szabadságokat, illetően a utasjogokat, illetően sem, sőt az utasok egészségére vonatkozóan sem vesznek mindent figyelembe. Éppen ezért azt gondolom, hogy a munkavállalók helyzetét kell figyelembe venni, mert ez folyamatosan romlik. Harmadik kérdés, az egyik paraméter az az, hogy a légitársaság és az Európai Unió összességében hogyan tudják a biztonságot garantálni a légiközlekedésben. Miniszter úr, azt megállapítottuk, hogy az elmúlt időszakban ö, nagyon gyakran, szinte napi szinten a légi térséget Görögországban török katonai repülőgépek sértik meg a török, a görög légteret. És ez nagy veszély általánosan is a közlekedésre is. Néhány nappal ezelőtt is volt erre példa, akkor fennállt annak a veszélye, hogy egy Frontex helikopter lezuhan, mert hogy ebben a régióban járőrözött. Hogyan lehet ezeket a, a légtérnek a megsértését kivédeni. Ugye a török légierő ezt folyamatosan megsért, és ez komoly nehézségeket, veszélyeket okoz. És ez általánosan is összefügg a légi forgalom biztonságával. Vizsgálják -e ezeket a kérdéseket? Álvarez asszony, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr! Köszönöm, és megragadom az alkalmat, és minden kedves kollégám nevében, aki Madridba ellátogatott. Köszönöm. A fogadtatást ott Madridban látjuk, hogy a közlekedés területén milyen komoly erőfeszítéseket tesz az önkormány, ahol ott nagyon nehéz időket élünk. Néhány témára hadd térjek vissza, amire ön is utalt. Kérdéseim vannak először is a magas szintű ülés, amely Montrealban kerül majd megrendezésre. Mi az álláspontja a soros elnökségnek, és milyen álláspontot fog védeni ezen ülés során, holott a biztonság szintje már most is nagyon magas, de nem lehet, hogy a babérjainkon csücsüljünk, és ne akarjunk többet. Mi a helyzet a tárgyalásokkal a ö, légi szolgáltatás terén az USA kapcsolatrendszerében van az egységes égbolt és az új társ, az új ö, elvárások, az Iku elvárásokkal kapcsolatban. Mik, mi a helyzet? Zaszáda. Köszönöm, Álvarez asszony. következő. Köszönöm szépen, miniszter úr. Ön bemutatta a spanyol elnökség programját, egy nagyon ambiciózus program, és egyidejűleg arról is beszélünk, hogy a biztonságot is garantálni kell. Ez pénzbe kerül, ez egy rendkívül érzékeny kérdés, három megfontolás említenék. Ha meg akarjuk oldani ezeket a kérdéseket, ismerni kell a tanács hozzáállását. Tehát először is különösen a finanszírozásra vonatkozóan ki az, aki fizet, és milyen szinten. A második pedig a hatája a irányelv megvalósításának. Szeretném pontosan tudni a tanács jelenlegi álláspontját, tekintettel arra, hogy a repülőtereken különböző a helyzet lesz-e küszöbb az utas számra vonatkozóan van, vagy pedig azt mondják, hogy minden repülőtérre vonatkozik ez. A harmadik kérdés a transzparenciával kapcsolatos, mit gondol a tanács arról a lehetőségről, hogy milyen utascsoportoknak lesz hozzáférése ehhez az eljáráshoz ez tehát már költség érzékeny kérdés, tehát mennyire érinti ez az utasokat. A második dolog, egyetértek azzal, a program nagyon ambiciózus, de lehet, hogy valamit későbbre halasztanak? ugye nagyon sokszor ellentmondásos a helyzet, nem igazán vagyunk meggyőződve a testszkennerekre vonatkozóan, hogy ezek valóban garantálni tudják a biztonságot, és végeztek-e már szimulációkat a költségekről a testszkennerek bevezetésével kapcsolatban az európai repülőtereken? Lichtenberger asszony a következő. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen két rövid kérdésem lenne csupán az előadásával kapcsolatban először is. Amikor eh, döntést készítünk elő, a testszkennerek használatával kapcsolatban kérdezem, szorgalmaznák-e, hogy ez kötelező legyen a repülőtereken, vagy pedig inkább azt fogják javasolni, hogy ez azonra vonatkozzon ez a szabályozás, akik bevezetik, és bizonyos kritériumokat akkor figyelembe kell venniük. Másik dolog, a transeurópai hálózatok felülvizsgálatával kapcsolatban intenzív vitát folytattunk, ami még most is folytatódik. A kérdésem az, hogy a pénzügyi ö, ö, problémák ö, kapcsán a ten munkálatokat nem kell leállítani. Néhány nagy projektet persze el lehet halasztani, vagy át lehet gondolni, de kisebb javítások továbbra is elvégezhető. Gondolják-e, hogy ez egy képviselhető megközelítés, vagy pedig önök inkább a nagy projektekre akarják helyezni a hangsúlyt? Köszönöm szépen. Ajala Szender asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm, szép jó napot kívánok miniszter úrnak és Először is köszönetet szeretnék mondani az előre haladásért, hogy az utasjogok szintjén a tengeri ut, utasokra is, tengeri közlekedés utasaira is gondolnak, és amennyire lehet, lefedik az utasokat, így különös tekintettel a korlátozott hozzáférésű mozgáskorlátozott utasokat. Ami a madridi találkozót illeti, ahol én is részt vettem az egységes égboltnak szentelt madridi találkozón, Nos, ezzel kapcsolatban szeretnék kér, megkérdezni, hogy a nyilatkozatot, az ott megfogalmazott nyilatkozatot hogy fogják felhasználni a dolgok előrevitelére. Ott őszinte vita folyt, kötelezettségvállalásokat is hallottunk, de részletekbe menőbben. Mi történt ott? Mit várhatunk mindettől? A bizottság az európai stratégiát a 2020-as távlatokban is megjelentette nemrégiben, és így a pénzügyi, pénzügyi tervet is, költségvetési tervet összetudjuk állítani. Kalasz úr komoly szerepet játszott ebben, ha nincs is most itt körünkben. Szeretnénk, hogyha a közlekedés terén jobban sikerülne a 2020-as távlatokban is meghatározni a, a lépéseket. A bizottság és a soros elnökség terveze egy vitát ennek e területen. Tehát, hogy a napi rendjére jobban felkerüljön mindez. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr Két rövid, tényleg rövid kérdésem lenne az első a harmonizációval kapcsolatos a belső piac megvalósításával kapcsolatban a vasúton. Milyen lehetőségeket lát ön, hogy például Franciaországot nagyobb nyitásra késztesse, és ami a vasúti forgalmat illeti, nem könnyű kérdés, tudom, de érdekel a véleménye, hogy az utasok jelenleg nem tudnak online jegyet venni egész Európára. Gondolják, hogy itt előre tudnak lépni még az elnökségük ideje alatt? Erre nagy szükség lenne Európában. A harmadik kérdés, ez is kapcsolódik a testszkennerhez vagy a közlekedés biztonsághoz. Én meg vagyok győződve arról, hogy jó lenne, hogyha itt nem lenne egységes vagy egységes lenne az eljárás, tehát minden tagállam egyformán próbálna meg erősíteni a biztonságot minden repülőtéren. Szorgalmaznák-e ezt, vagy pedig úgy gondolják, hogy a mostani helyzet jó, hogy van, aki bevezeti, van, aki meg nem a body scannert, a testszkennert. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr. Sok-sok kérdés felmerült a testszkennertől a testszkennerig minden, és azt gondolom, hogy megkérjük, hogy válaszoljon a tagok kérdéseire, és hálásunk leszek. Hálásak leszünk érte. Nagyon szépen köszönöm, hölgyeim és uraim, tisztelt ház. Először is arra emlékeztetnék, hogy nem azért jövök el önökhöz, hogy a spanyol elnökség céljait elmagyarázzam, ezt már megtettem a múltban. Ugye megértik, hogy számos kérdés, amelyet felvetettek, már januárban is elhangzott részemről, úgyhogy én most nem fogom megváltoztatni mindazt, amit januárban elmondtam, tartom magam a kialakított irányvonalhoz. A kérdések visszatérőek, a tisztelt képviselők részéről. Én inkább az első szakminiszteri tanácsig elért, vagy tanács óta elért eredményekről számolok be, majd nyáron, júniusban visszatérek önökhöz, hogy igazából számvetéssel is beszámolhassak, és elmondjam, hogy ez a hat hónap alatt mi történt a közlekedés szakterületén. Most a kérdésekről. Egy visszatérő kérdés volt a testszkennerek kérdése. Nagy örömmel öm, tudatom önökkel, hogy a 27 tagállam öm, bejelentette a korunyai ülésen azt a megállapodást, hogy az utasok biztonsága érdekében egy közös stratégiát kell kidolgozni az EU-ban. Globális, átfogó választ kívánunk egy átfogó fenyegetésre adni az egyéni, tagállami válaszok ugyanis nem helyen valóak. Egyetértünk ezzel. Még azok az országok is, amelyek jelenleg teszt körülmények között kipróbálják a testkennert, még azok az országok is elmondták, és a vita után elhangzott, hogy a bizottság kidolgoz egy olyan dokumentumot a júniusi szakminiszteri tanácsülésre, amely alapján döntést hozott arra kerülhet sor. Egy olyan dokumentumban szóról van szó, amelyet majd áprilisban mutatunk be, technikai, műszaki és gazdasági ö, kérdésekre, egészségügyi, ö, mélta, méltóság, ö, utasok méltóságának ö, és ö, egyáltalán ö, ö, méltóságának védelmére vonatkozó kérdésekre is kitér majd ez a munkadokumentum, és ö, mindezek ismeretében mi úgy gondoljuk, hogy az új technológiák alkalmazása abszolút, de szükséges. Vajon az utasok érzelmeit, vagy egyéni intimitását mi sérti jobban egy testkenner, vagy éppen egy motozás. Azért ezen is át kell, el kell gondolkodnunk, és azt gondolom, hogy néha a vitat talán túlzott jellegű. Ami az EU ö, USA tárgyalások és megállapodás második szakaszát illeti, köszönöm szépen a szakbizottságnak és az elnökének is az elvégzett munkát, az USA-ban tett látogatásukat is. A tanács tárgyalási fordulókról információt ad, az eddig lefolytatott tárgyalásokról Washingtonban és Madridban. Ma pedig lehetőségem volt arra, hogy részt vegyek egy új tárgyalási fordulón itt Brüsszelben. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a mi piacunk, a mi európai piacunk és az észak-amerikai piac több mint 60%-át képviseli a légiközlekedés világszintű légiközlekedésnek. A liberalizáció, a technikai és normatív koordináció mindenképpen kötelező jellegű legyen, számunkra, és meg kell vizsgálni azt, hogy költségvonatkozásokban milyen kihatások lesznek. A költségeken túl a klímaváltozási aspektusokat is megvizsgáljuk, hiszen ha rövidebb repülési időket alkalmazunk, útvonalakat módosítunk, akkor azzal a, az emisszió kibocsátást is csökkentjük, a káros gázok felhasználását, kibocsátását is csökkentjük és az üzemanyag felhasználást is. Úgyhogy előrelépések történtek, hol. Az, a környezetvédelmi aspektusok szintjén ott közös álláspontot sikerült kialakítani az EU és az USA részéről. Előrelépés történt továbbá azon téren is, hogy kölcsönös viszonossági alapon működő finanszírozást is elképzelhetünk a 25%-os küszöb felé is talán eljuthatunk, úgyhogy valahol jól állt hozzá az Egyesült Államok beli tárgyaló ö, ö, csapat, és egy harmadik fordulós tárgyalási ciklus megnyitására is lehetőség van. Nem szeretnék túl derülátó lenni, de nagyon remélem, hogy erre még a soros elnökség alatt sor kerülhet. Kellemes munka kapcsolatokat alakítottunk ki a tárgyaló partnereinkkel, úgyhogy remélem az elkövetkező napokban is ilyen komoly előrelépésekre számíthatunk. Ami a megállapodásokat és a projektet illeti, a miniszterek tanácsa elkezdte a munkát, különbözőek a nézőpontok az egyes tagállamok között, és mivel a nézőpontok eltérőek, ezért közös álláspontot nem sikerült kidolgozni még, nem tudtuk meghatározni a finanszírozási mod- modalitásokat a, a légi kikötők biztonságával kapcsolatban vannak olyan tagállamok, amelyek általános jellegű ö, légibiztonsági illetéket ö, alkalmaznak, vannak, akik ettől eltérően járnak el. Úgyhogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem igazán magára a finanszározási forrásra kell koncentrálnunk figyelmünket, hanem inkább az alapvető fontosságú kérdésre, ami egy olyan keret létrehozása, melynek hála szavatolni tudjuk a nagyobb átláthatóságot, és amely megkülönböztetésmentesen alkalmazza a, a légikikötők biztonsági illetékének kialakítását a miniszterek is ilyen szellemiségben álltak hozzá ehhez a kérdéshez. Ami az Európai Parlamentet és a tanácsot illeti, én úgy gondolom, hogy az eszmecserén keresztül sokkal ö, több, sokkal nagyobb eredményeket tudunk elérni, mint hogyha aláássuk egymás munkáját. Ami a finanszározási kérdéseket illeti, ezt szeretném mondani azt, hogy a spanyol soros elnökség ö, és a végrehajtó bizottság is úgy gondolják, hogy meg kell határozni a TEN hálózatot, a a, magát a fogalmat is, és szakértői munkacsoportokat állítottunk föl, a szakértői a, a, az RDE meghatározására. Persze most még a kritériumokról nem szólhatok, mert a felülvizsgálat során különböző végrehajtó bizottsági tájékoztatásokra számítunk még. Azt gondoljuk, hogy a kritériumoknál az európai hálózatokra kell, hogy fogadjunk. Ambiciózusnak kell lennünk a célok meghatározásakor, a meghatározáskor, az újabb meghatározásakor az RDE-nek, saját országomnak is vannak saját ambíciói, Spanyolország más országokkal osztja véleményét, és a, a földközi-tengeri folyosó kérdése ö, nagy fontossággal bír, nem szabad, hogy más folyosók ö, dacára történjen ez, fenntarthatónak kell lennünk, és kivitelezhetőnek egy olyan időpont érkezett el, ahol látjuk, hogy a gazdasági helyzet aláássa most az eddigi finanszírozási erőfeszítések eredményeit, és valóban nehéz távolba mutatóan becslésekkel előállni, ami az RDET 2010-es vonatkozásait illeti. Ezzel kapcsolatban olyan kérdéseket szeretnénk megvitatni, mint például a finanszírozási stratégiák, és e tekintetben újra megvizsgáljuk, hogy az egyes projektek milyen előrehaladási helyzetben vannak, a TEN nek milyen összekötetései vannak a harmadik országokkal, ezzel szeretnénk a közlekedési szolgáltatásokat javítani. Hallottunk egy kérdést ezzel kapcsolatban, amely igazából valahol spanyol belügy, de azért mégis utalnék erre. Kormányközi határozatról van szó az Európai Unión belül, amikor arról van szó, hogy egy nemzetközi aspektusokból egy adott folyosó hogyan ö, ö, kerül kialakításra. Áprilisban francia partnerünkkel egy ö, tárgyalást fogunk szervezni ezen adott folyosó kivitelezésével kapcsolatban. Amint a nyomvonalat, a szakaszt meghatározza Franciaország és Spanyolország, akkor tudok majd további információval szolgálni, nem szeretnék túlzottan előre inni a medvebőrére, úgyhogy most inkább ennyiben maradnék. Egy kérdést hallottunk egy olyan kérdést, amelyet már egy alkalommal januárban is feltettek nekem. Mi is ez a kérdés? Egy technikai ülésre spanyol elnökség alatt sor kerül-e? Igen. Ahogy már januárban is elmondtam, erre a technikai ülése sor kerül majd. Ami az utasjogat illeti a távolsági és városi buszok való közlekedés csak kapcsolatban szavatolni kívánjuk az utasok jogatnyit. Ezért a tengeri utasok, valamint a távolsági és városú busz, városi buszok utasai jogainak védelme fontos, nagyon fontos téma. Március 11-én első olvasatban egy álláspontot alakítottunk ki e-, e-, erről. A célunk az, hogy a távolság és városi buszok utasainak, valamint tengeri utasoknak a jogait javítani kell, és a vitát elindítjuk majd ezzel a parlamenttel, az önök parlamentjével is, mert minél hamarabb szeretnénk a rendeletet kidolgozni és elfogadni az imént említett témakörbe. Jövő héten egy magas szintű ICAO ülésre kerül szor a nemzetközi biztonság témájában, és nagyon remélem, hogy a spanyol delegáció majd hangsúlyozza, mennyire fontosnak tartjuk ezt a témát. Nagyon magas szintű ICAO konferenciai részvételre lehet számítani, és e tekintetben a tanács spanyol soros elnöksége mindent megtesz majd annak érdekében, hogy döntő fontossági impulzust, lökést adjon azért, hogy a pilóták képzése és a kabin személyzet képzése is javuljon, az adatcsere, az adatcsere biztonsága is fokozottabban valósuljon meg. A biztonsági elemek tehát nagyon fontosak, és szívügyünk. Szívügyünk, de nem csak a mi szívügyünk, hanem az ICAO minden tagjának szívügye. Nem szeretnék én most hosszasan az egységes égbolt kérdésre is és el foglalkozni. A madridi ülésen számos, számos ajánlás megfogalmazására került sor, ehhez a tisztelt ház tagja is hozzáférhetnek. A fő célok dolgokat ebben a nyilatkozatban, az egységes égboltról szóló nyilatkozatban is olvashatják. Remélem, hogy amint a második eh, jogalkotási csomag eh, elfogadásra kerül, akkor majd egy egységes piacunk, egy egységes eh, valutánk és egy egységes közlekedési struktúránk lesz, amely a köz, az a légiközlekedési szolgáltatóknak jobb lehetőséget biztosít a szolgáltatásokra, a CO2 kibocsátás csökkentésére, a biztonságos közlekedés megvalósítására. Az elnökség tanulmányozza a lehetőséget, ahogy Ayala asszony is utalt már rá, hogy a következő júniusi tanácsülés napirendjére tűzze a vitát a 2020-as stratégiáról, közlekedési stratégiáról és annak kihatásáról, az innovációra, a foglalkoztatásra és a gazdaság fellendítésére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, lehet, hogy egyes kérdésekre, amelyeket föltettek, nem tudtam igazán mérehatóan válaszolni, de most sajnos 3, 4, 4 már elmúlt, 10 perce már el kellett volna hagynom a termet. Nagyon köszönöm mindegyiküknek a megjegyzését, remélem, hogy azért megfelelő módon tudtam válaszolni a kérdésekre, azon kérdések, amelyekre nem tudtam szóban válaszolni írásosan meg fogom ezt tenni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you for... Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni önnek, hogy eljött hozzánk ismételten, ahogy azt megígérte nekünk is. Az, hogy a spanyol elnökség együttműködik velünk itt az Európai Parlamentben, ennek köszönhetően sikerült előre lépni a tentével, az EU-USA tárgyalásokkal is és továbbra is szeretnénk majd önökkel párbeszédben maradni, az önök tímjével párbeszédben maradni, a többi dossziét illetően is, a légközlekedés, a tengeri utasok jogait illetően. gondolom, hogy a bizottságnak is fel kell ismerni azt, hogy mennyire fontos a közlekedés, de úgy tűnik, hogy a bizottság ezt elfelejtette, tehát, hogyha a 2020-as stratégia kapcsán erre rávilágítanának, az nagyon jó lenne. Szaragózát illetően én is ott leszek, és remélem, hogy ott is találkozunk, és köszönöm szépen azt, hogy eljött hozzánk. install the PC. We just have five minutes to... Öt percünk van arra, hogy itt a csúcs technológiát beindítsuk. És eh, kérem, hogy maradjanak itt velünk addig. Okay, colleagues. Kedves kollégák! Next item on the agenda. A következő napi rendi pontunk vita az Európai Befektetési Bankkal a TNT finanszírozásáról. És itt van körülmegyük a Lukanen úr Finnországból, aki a TEN struktúrált finanszírozásának vezetője. Jusko Eskelainen az egyetlen olyan név, amit én meg tudok egyezni. Tudom, hogy ő nagyon jó kapus. Nos, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt bizottsági képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretném elmondani, nagy öröm, öröm számomra azt, hogy beszéltek önökről a tenté finanszírozásáról. Hadd kezdjem azzal, hogy kicsit emlékeztetek arra, hogy ez mi is az Európai Befektetési Bank, ez az Európai Uniónak a bankja, bankja az Európai Unió tagállamainak tulajdonában van, és a tagállamok képviselve vannak a befektetési bank irányított testületében is. Az, az irányító testületben az európai pénzügyminiszterek vannak, a igazgatói tanácsban pedig a tagállamok, illetve az Európai Bizottság képviselői. Az Európai Unión belül hat fő célkütőzés van, a, az egyik ezek közül a transeurópai hálózatokat ten a mai témánk. Hol is állunk most a TNT végrehajtásával? Nagyon sok zöld vonalat láthatunk a képen, de vannak piros vonalak is, amelyek mindig megmaradtak. Hát ez azt jelenti, hogy sok mindent sikerült már elvégeznünk, azonban még továbbra is szignifikáns befektetésekre van szükség. A befektetések 2007-2013 között óriási mértékre rúgtak, 390 milliárd euróra. Az ilyenfajta befektetésekhez egyértelműen finanszírozásra van szükség, sőt, többfajta finanszírozási forrásra van szükség, mivel nagy összegről van szó. Még akkor is, hogyha a közösségi forrásairól a bizottság forrásairól, a befektetési bank forrásairól beszélünk, ez 30%-ot tesz ki. Nagyon sok nemzeti forrásra, illetve magántőkére van szükség. Ahogy mondtam, nagyon magasok az összegek. A befektetési bank összegei óriásiak, ez 30 milliárd tehető, 2005-2009 között pedig 50 milliárd, tehát óriási mértékű pénzösszegekről van szó. Hogy a részletesebben lássuk ezt, hogyha megnézzük a trendeket, akkor azt láthatjuk, hogy a befektetési bank csak egyre többet folyósított hitelként a pénzügyi válságot követel, követően még inkább felerősödött ez, Főként a vasút területén történnek a hitelfolyósítások, illetve a PTP esetében történik ez. Ez látható a táblázatban is. Nem, nem csak ö, ö, a hitelző hanem hanem kockázati kezeléssel mm, foglalkozunk, úgynevezett LGTT hitelgarancia eszközöket is folyósítunk a TEN projektekre. Ezzel próbáljuk csökkenteni a magán és köz kockázatokat. Ezen kívül magántőkalapokba is befektetünk, és létrehoztuk az úgynevezett marketing alapot, és erről majd kicsit később fogunk beszélni. Ezen kívül szakértői tanácsot adunk az EPEK-en keresztül, és hozzájárulunk a ECTF-hez, az Európai Tiszta Közlekedési Facilitáshoz is. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy egyre fontosabb lesz a PPP, és ez nőtt a volumeneket illetően is. Most már 120 PP projektből álló portfóliónk van, és eh, két milliárdos kötelezettségvállalás is született. A PPP piacon nagymértékben hozzájárulunk, és mi vagyunk a nép támogatói Európában a PPP projekteknek. A konkrét közlekedési PPP-k esetében láthatjuk ezt a projektlistát, ezeket támogattuk, ezeket a projekteket 2008 és 2009 folyamán, és biztos vagyok abban, hogy látnak itt ismerős neveket. A megemlített számadatok a befektetési bank által nyújtott támogatást jelentik. Említettem már ö, korábban az egyes támogatási módszereket, de hadd térjek rá most részletesebben. Azt, hogy alkalmazzuk a struktúrált pénzügyi facilitást, az SFF-t, ezzel próbáljuk csökkentni a kockázatot. 2008-ban az SFF 4,2 milliárdra rúgott ennek az összege, és 2009-ben pedig 5,8 milliárdra. Ezen kívül kifejlesztettünk személyre szabott eszközöket is a közlekedési tenekre. Az RGTT egy olyan eszköz, amely nagyon sokat segít, egy alárendelt eszköz, és ezért plusz könnyítést jelent, és nagyon fontos eszköz jelenlegi piaci körülmények között. De hogyha um, nincsenek ö, tranzakciók, akkor nincsen mit ö, támogatnunk. Ezért nagyon fontos az, hogy a magánszektor is foglalkozon a PPP-be. Az EPEC pontosan erre jött létre. Ez a lehető legjobb gyakorlatokat adja át a közszférá folyamatban lévő partnereknek. Nagyon fontos technikai segítségnyújt eszközünk a Jaspers, és ez a közös kezdeményezése az EIB-nek, a DJ Régiónak, illetve az EBRD-nek, és ezzel próbáljuk a különböző strukturális és közös alapokat támogatni. Az Európai Tiszta Közlekedési eszköz ez a kutatás, fejlesztés és innovációra koncentrál a kibocsátás csökkentés, illetve az európai közlekedési iparban az energiahatékonyság szempontjából. Ez főként a zöld közlekedésre koncentrál. Az EIB nem csak hitelt nyújt, hanem tőkét is ad a különböző magántőke alapokhoz. Itt láthatjuk, hogy 16 ilyen alapba fektettünk be, ennek ezeknek számos földrajzi és technikai lefedettsége van. Egy fél milliárdról van itt szó, viszonylag alacsonynak tekinthető ez, ugyanakkor ennek a hatása óriási. Külön ki kell emelni az úgynevezett Margarit alapot, ez a 2020-as Európai Alap az energia, klímaváltozás és infrastruktúrás számára. Ez más közpénzből finanszírozott szponzorral együtt adjuk ezt. Ez egy olyan alap, amely a magánpiac szabály alapján működik. A TEM-tét, a ten illetve a klímaváltozást támogatjuk ezzel. Az Európai Bizottság is részt vesz ebben az alapban. Azonban tovább is vannak kihívások, ha bár óriási sikereket sikerült elérni, nem állhatunk le. Továbbra is tovább kell gondolkodnunk. Két fő dolog jelenik itt meg. A TNT e program olyan nagy, hogy további részvételre van szükség magán részvétele főként most, amikor nehézségbe ütköznek a nemzeti tagállamok, ilyenkor támogatni meg ebben a tentét. A 2020-as stratégiát nem tettük, és ennek kapcsán a közlekedés nagyon fontos, és ezt modernizálni kell. Ehhez további játéktalra van szükség, további eszközökre, amelyek elősegítik a természetvalami finanszírozását, illetve elősegítik a zöldebb technológiákat. Ezért most már plusz eszközökről gondoskodunk, tőkepiaci finanszírozásra, próbáljuk létrehozni a további alapokat, és meg kell nézni az ECTF alapot például, és próbáljuk kibővíteni az LGTT hatáját is a tisztább közlekedési formákra. De nézzük a tőkepiaci finanszírozást. Az elmúlt időkben nem bocsátottak ki PPP kötvényeket. Miért? Ennek több oka is volt. Először is az volt, hogy növelni kellett a hitel folyósítást. Más szavakkal ezt úgynevezett alárendelt hitelt kellett folyósítani. És ez az eszköz nagyon jó arra is, hogy a kockázatot meg lehessen osztani a köz- és magánszféra között. Egy másik módja annak, hogy növelni lehessen a hiteleket, az az, hogy garantálják a kötvényeket, A garanciákhoz ugyanazokra a feltételekre van szükség, mint a hitelek esetében. Ez a fajta garancia elérhető a közösségi költségvetési alapokból is, kockázat megosztási alapon. Az LGTT hatájának kiszélesítése az LGTT már most is egy nagyon jó eszköz, ezt már említettem, ennek az a célja, hogy a hitelfolyósítást erősítse. Azonban a tiszta közlekedési formák esetében, hogyha kiszélesítenénk az LGTT hatáját, az valóban érdemes, hogy megvizsgáljuk. Jelenleg ezt vizsgáljuk, még semmiről sem született döntés. De ezzel nagyon fontos befektetéseket lehetne támogatni a vasút, a belvízi hajózás területén. Végül, és nem utolsó sorban, Növelni kell az EU alapok koordinációját. A TNT költségvetése és a kohéziós alap a legfontosabb támogatója közösségi szinten a TNT projektek végrehajtásának. A szerepük és a lehetőségük, illetve az, hogy ahogy kezdődik őket, ez nagyon fontos plusz koordinációra van itt tehát szükség, és a bizottság már ezzel foglalkozik. Hát ennyi. Itt láthatják a, az elérhetőségeinket, hogyha vannak kérdéseik, számos EIB kollega tud önöknek segíteni, de összességében szeretném megköszönni a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. Thank you very much indeed, Mr. Lukanen. Mr. Köszönöm szépen, Lukanen úr. Gros úr kért szót. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. El kell mondjam őszintén, hogy nagyon érdekes volt ez, de hogyha az ember nem benfentes, akkor ez az áttekintés eléggé bonyolult volt. Amit megállapítottam, az az, hogy ami a tentéket illeti, ami zöld az oké, ami nem, az nem oké, ha jól értettem. Úgy látta az elnök úr is? De ami bennünket érdekelne, különösképpen az Európai Parlamentben, és személyesen engem is érdekel az, hogy hogyan lehetne holnap például olyan pénzügyi eszközöket létrehozni, amely a tagállamok számára lehetővé teszi azt, vagy legalábbis nagyobb ösztönzést ad arra, hogy a transeurópai hálózatokat hosszú távon prioritással lássák el. Hogyan lehetne például segíteni nekik abban, hogy a finanszírozást garantálni tudják? A végén néhány lehetőséget adott, például a megerősített intervenciót, de a kérdés megmarad számomra, amikor 320 a fennmaradó összeg, amit eh, garantálni kell a tenték esetében, akkor lehet reménykedni abban, hogy ezeket a projekteket jobban sikerül-e majd kifejleszteni, vagy másképp kell eljárni. Úgy gondolom, hogy egy megerősített alapra van szükség, úgy gondolom, hogy a garanciákat is majd erősíteni kell, mert ez vonzóvá teszi majd a magánszektorból származó partnerek számára azt, hogy rizikót vállaljanak, és minden egyes projekt esetében más ez a kockázat. És ezért az érdekelne engem, hogy ön hogyan látja a megerősített együttműködést a említett eszközökkel, kohéziós alap közlekedési részét is lehetne alkalmazni. A második kérdésem egy általános kérdés. Itt áll egészen véletlenül, egy belga projekt. három milliárdra támogatták 2008-ban a vasúti ö, ö, alagutat, az infrabel alagutat. El tudnám mondani, hogy hogyan nézett ez ki, ez a PPP program, ez a magán közfinanszírozású partnerség. Ö, hogy, hogyan történt tehát itt a finanszírozás. Az utolsó kérdésem. A projektre vonatkozik, amit van előttem. Nagyon sok pénzügyi eszköz a válság miatt vesztett kapacitásából. Úgy tűnik, mintha az Európai Befektetési bank nem vesztette volna el a kapacitását, sőt, inkább növekedett az erőssége a krízis után. Hogyan lehet ezt értelmezni, és tudna-e más bankoknak vagy a parlamentnek iránymutatást adni, hogy hogyan lehet stabil pénzpolitikát folytatni, ami jobb, mint amit Amerikában vagy Európában láthattunk. Köszönöm szépen Gross úrnak, mondja az elnök úr, eh, ahogy eh, ön is tudja, Lukonen úr, Belgium nagyon jól eh, képviselve van itt eh, ebben a szabizottságban, és már így meg is adom a szót Elkádra úrnak a szót. Köszönöm szépen a képviselőnek, hogy eljött, köszönöm az elnök úrnak, hogy megadta a szót nem értettem én sem meg mindent százszázalékosan, gondolom még egyszer át kell majd mindent olvasnom, de lenne néhány megjegyzésem. Először is óriási kihívás előtt állunk itt a szakbizottságunkban, illetve a közlekedési szektorban egyáltalán. Nagyon nehéz költségvetési finanszírozási kontextusban vagyunk minden egyes tagállamban, és egyre gyorsabban kell az infrastruktúrális projekteket végrehajtani, és kell az európai hálózatokat, hogy erősíteni lehessen a gazdaságot Európában. Régóta vitázunk már a TNT e jövőjéről, a biztos is elmondta az elképzeléseit, egyfajta közlekedési alapot szeretne létrehozni. Konkrét kérdésem önhöz az, hogy ön mit javasolna irányunkban. hogy hogyan lehetne legoptimálisabban bánni ezzel a kérdéssel, vagyis hogyan lehetne több forrást generálni, hogy, hogyan lehetne mechanizmusokat létrehozni, hogyan tudunk hatékonyan, egyszerű módon hogyan tudjuk egyszerű módon meg többszörözni a rendelkezésre álló költségvetést. És még egy megjegyzésem lenne, lehet, hogy ezt majd ön is kiegészítheti, de ez csatlakozik ehhez a belga projekthez, amit Matthew is említett, ez az Árventemi repülőtér alatti összekötetésre vonatkozik, és valóban itt volt egy magánpartner is. Azok az utasok, akik a, majd az alagúton keresztül mennek a, a repülőtérre, Liesből, illetve Levenből, nekik plusz többet kell majd fizetni, és emiatt létezik ez a projekt. Utolsó konkrét kérdésem, ez a Margarit alaphoz kötődik. Mi itt az eljárás, hogy igazi projektek jöjjenek létre, mi az időzítés, tudná ezzel kapcsolatban bármit is mondani nekünk. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak, hogy a a kollégáim is értettek mindent, akik már régebb óta itt vannak a szakbizottságban. Kicsit gyors volt ez számomra. Nagyon hasznos volt ez, de hát ezt még egyszer át kell majd nyugodtan néznem. Egy konkrét kérdésem lenne. E, elmondta azt, hogy az EIB mit adott a PPP-kre 2008-2009-ben. Ezek a projektek lezárultak-e már, vagy mindig e, zajlanak a munkálatok? Ez lenne az egyik kérdésem. A másik kérdésem, Kállász biztos úr a meghallgatása során, és mindig, amikor itt járt nálunk, elmondta azt, hogy a közlekedés területét természetesen fontosnak tartja jövő szempontjából. A közlekedés nélkül a belső piac sem tud működni, ezzel van szükség az infrastruktúrára, és nem csak európai szinten, hanem a különböző tagállamokban is, és a régiókban is mindig is üresek voltak a kasszák, és ezért nem igazán tudtak újakat építeni, elég volt megtartani már meglévő infrastruktúrát is. Kelesz úr azt mondta, hogy újfajta alapra lenne szükség a PPP modellek mellett. Ön hogyan látja ezt? El tudja ezt képzelni, hogy ebben van a jövő, alapjában véve ugyanabba az irányba haladnánk, mint Elkadraui úr, hogyan tudnánk több pénzt generálni a közlekedés számára. Ez az a kérdés, amit állandóan felteszünk, mert meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet pénzügyileg segíteni, és mit lehet még tennünk. Elnök, köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Ugyan ez a helyzet nálam is. Már az elmúlt évben az az öröm élet, hogy három-öt bank elmagyarázta nekem azt az úgynevezett mezanin finanszírozást, és ez igazából nem erősítette a bizalmat. Ezek olyan dolgok, amelyek eh, mindig arra eh, mennek, hogy dolgokat eh, elhalasszunk a jövőbe addig, ami már akkora hegy keletkezik, hogy ez már nem elfogadható egy állam számára sem. a finanszírozási mechanizmus struktúrája miatt az a helyzet, hogy a rövidebb távú befektetéseket általában elősegítik. 2008-2009 esetében, illetve 2007-2013-as közötti eh, periódusra vonatkozik ez. Úgy gondolom, hogy ez a probléma. Az EIB finanszírozása gyakran a közútra vonatkozik. Mi azt szeretnénk, hogyha sokkal környezetbarátabb lenne a közlekedés, ezért jobban szeretnénk előtérbe helyezni a vasúti közlekedést. Azonban ez nem mindig valósul, még akkor is, hogyha a tentében sokat foglalkozunk a vasúti közlekedéssel, az EIB közös finanszírozása stratégiával kapcsolatban, azonban szóval mindig a közúti közlekedést erősítik. Tehát van egyfajta egyensúlytalanság az elmúlt években, ha, már ami kiderül az adatokból, tehát nem igazán javult a vasúti közlekedés támogatottsága, és ez ahhoz kötődik, hogy pontosan ezek a finanszírozási eszközök vannak, és ezek nagy részt a magánbefektetőket védik a, a veszteségtől, nem pedig a közbefektetőket. És ez egy problémát eredményez, mert a közlekedés jövőbeli struktúrája szempontjából kontraproduktív, hiszen egy szektort előnyben részesítünk a támogatás által, a másik pedig lemarad. A jelenlegi helyzetben még inkább erősödni fog. Szeretném az ön perspektíváját hallani ezen a területen. Vannak-e önöknél olyan stratégiák, amelyekkel ezt a fajta egyensúlytalanságot orvosolni próbálják a közlekedési szektoron belül? Köszönöm, Jensen asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az előadónak is a szavait. Egyszerű a kérdésem. Említette, hogy több magántőkére lenne szükségünk, és egyetértek önnel abban, hogy ez fog történni, de a kérdésem az, hogy milyen, milyen ö, hátrányait, illetve milyen akadályokat lát a PPP-k esetében. Azt hiszem, tehát mik az akadályok? Fantasztikus, hogy milyen hatalmas láncolat áll rendelkezésre eszközökből az EIB-nél és hogy nagyon jó munkát végez az EIB. Ez mind-mind siker. A kérdés az az, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy megkönnyítsük az esetleges PPP-k létrejöttét. Véleményem szerint lehet, hogy jogi akadályai is vannak ennek néhány országban, vagy bizonyos akadályai. Nálunk Dániában az a helyzet, hogy amikor a Fémen hídról volt vita, akkor Németország most más okoknál fogva nem akart részt venni, de nehéz volt elfogadni ezt a modellt, egyszerűen azt, hogy egy állami tulajdonú vállalat az hitelt vegyen fel, hogy finanszírozza a hidat, és azután a használók fizetik, tehát svéd lakosok, stb. Tehát ez nem igazán fair, úgyhogy, de hát megtettük ezt a svéd országgal összekötő híd esetében, úgyhogy most már azt gondolom, hogy megkezdődött a, a visszafizetés is ebben az esetben. De az új eszközök, amelyeket az EIB kialakított erre a célra, hogy tehát összekösse Skandináviát és Németországot, és ez biztos úgy lesz, hogy, hogy megkezdődik a hamar a visszafizetés, de az én kérdésem általános, milyen akadályok állnak a PPP kutyában? Köszönöm, Krámer úr. Ez csodálatosan illik ahhoz, amit én akarok mondani a híddal kapcsolatban, a Freeman Belt híd és a többi híd. Az egyik az Kopenhága és Malmö között, két hatalmas város között lett volna, a másik a Freeman Belt híd, pedig valahol, hát ott még vannak néhányan, akik panaszkodnak, de hát azért olyan hatalmas forgalomot nem igazán képzelhető el. De most ettől függetlenül Németországban amikor 20 évvel ezelőtt leomlott a fal, akkor a kérdés az volt, hogyan lehet a kelet-nyugat közötti infrastruktúrát jobbá varázsolni. Persze sok tennivaló volt, és nyilvánvalóan akkor azt mondtuk, hogy szükség van a PPP-re mert ezt az állam nem tudja egyedül megoldani. Hát ez volt az a helyzet, ami egy évszázadban egyszer fordul elő. Egy különleges helyzet, azt mondtuk, hogy most az elkövetkező öt évben hatalmas beruházásokra van szükség ahhoz, hogy a két ország részt közelítsük egymáshoz, összekapcsoljuk. És akkor elkezdődött a tervezés, és azt hiszem, hogy egy projektet sikerült megvalósítani, az kész. Miért? Hát itt vannak a hátrányok azért, mert gyakorlatilag ugye a pénzt felveszem, amit holnap visszaadok, de tíz év múlva egy hatalmas építkezési konjunktúra lesz, és aztán a tíz év múlva tíz-húsz évre vissza kell fizetnem mindent, de nem kapok projektet. Tehát ez a munkanélküliség termelése. Naptárban lehet mérni, és ez nem lehet az érdekünk. Szisztematikus fejlődésre van szükségünk, amely biztosított, nem pedig úgy, hogy egyszer csak egy nagy boom, aztán meg a semmi. És most e, Európában nagyon figyelni kell, eh, hogy hogyan járunk el a második dolog. Azt hiszem, hogy eh, a gondolkodást kell megváltoztatni. Már mondtam, hogy a nagy projektek ugye 30 év múlva lesz kész, azt a pénz 80%-át elnyelik, hanem ez legyen a lánc vége. Tehát ha megkezdjük az európai közlekedés átalakítását fenntartható infrastruktúrára, akkor majd a végén lehet nagy projektet is megvalósítani. És egy utolsó kérdésem, hogy amit most itt felsorolt, azonnal feltűnt, azt hiszem, hogy 90% autópálya volt számszerűsíteni tudja, hogy az önök pénzének hány százaléka folyik közútra, vasútra, meg a többi közlekedési formára, a városi közösségi közlekedésre. Tehát mi parlamentként úgy döntöttünk, hogy a beruházások 40 százaléka vasútba folyjon, hogy a vasút versenyképes legyen. Nincs értelme ökológiai célokat meghatározni, aztán a pénzügyi döntések meg pont ellentétes irányba hatnak. Éppen ezért szeretném tudni, hogy hogyan is van ez önöknél, és hogyan kezelik ezt a kérdést? Ugye a németországi tapasztalat egy fekete-sárga kormány, ezt azonnal lemondtam, mert látták, hogy az égvilágon semmi perspektívája nincs. Bárszaitis úr? Pirmininkė, iš tikrųjų pateiktoje informacijoje labai yra nemažas skaičių. Nagyon sok szám látható, és hát ebből azt a következtetés lehet levonni, hogy a beruházási kötelezettségek ugye 5 milliárdra rúgnak, és a banki, tehát az alapé 5 milliárd, a banké pedig 500 millió. Ez összefügg a jövőbeni bankpolitikával is. Éppen ezért a kérdésem az, ha a az infrastruktúra projektek fejlesztésének perspektíváját nézzük, akkor a szállítási projekteken kellene, hogy legyen a hangsúly. Az önök kimutatásából kiderül, hogy sok az energiával kapcsolatos projekt, és hogyha jövő orientált projektekről beszélünk, az áruszállításban, utasszállításban, akkor azt hiszem, hogy mind a szállítási politikát, mind pedig a finanszírozási politikát, a közlekedési és a finanszírozási politikát is át kell gondolni, hogy nagyon sok nagy projektet kell finanszírozni. Mit gondol erről? És akkor most néhány kérdést felvetnék én is. A PPP-vel kapcsolatosan az én saját országomban is van ilyen PPP-s megoldás. A londoni metróval kapcsolatosan ez nem igazán a legsikeresebb megoldás volt, és egyfajta gyanús, gyanús dolog lett, és az én tapasztalatom az, hogy a általában a, a public rész az sikerül, de a private az nem igazán jön össze. Úgyhogy vannak itt aggodalmak ezzel kapcsolatosan. De valaki egy nagyon egyszerű kérdést tett föl, már nem tudom, hogy Meister asszony volt, vagy pedig Jensen asszony, de nekem is egyszerű kérdésem van. Nagyon érdekes végigmenni ezen a prezentáción, különösen a számokat illetően, de az én kérdésem az, hogyha élenék az EIB, és nekem kellene a Manchesteri pályaudvarba, vagy a Manchesteri vasútba pénzt pumpálni, akkor hát nem tudom, én világosan látom, hogy hogyan próbálna kapcsolódni az adott projektbe a bank, és hogyan lehet bizonyos terveket összekapcsolni az EIB-vel, különösen akkor, hogyha hogyha a nemzeti kormányokon is keresztül kell ennek menni, és gondolom, hogy ez, ez így van, tehát nagyon sok munkát kell ehhez elvégezni, és végül pedig én, hogy Michaelre is hivatkozzak, meglepődtem, hogy mennyi autópálya meg autóút ö, szerepel ebben a dokumentumban, és ez illusztrálja, ugye ez a 2008-2009-es projekteket mutatja. Hát nagyon jó, hogy itt van sok minden, meg egy metró is van benne, de azért mégiscsak úgy tűnik, hogy itt túl sok az autópálya, és ez gyakorlatilag a parlament álláspontja ellen hat, mert mi azt mondtuk, hogy a tent kell elsősorban támogatni. Persze lehet a forrásokat a ten fordítani. Ez oké, okay, de a parlament meghatározott egy százalékos arányt is erre vonatkozóan. És akkor ö, megint csak vissza a kérdéshez, hogy hogy lehet pénzt szerezni a Manchesteri ö, vasútra. De most a bizottság képviselőjének is átadnám a szót, és aztán majd megkérem az EIB képviselőit válaszoljon. Peki úr, a bizottság képviselője itt van-e? És ha igen, akkor szóljon. Köszönöm, köszönöm szépen Önök úr a lehetőséget. Én csak két-három megjegyzést tennék. Először is azzal kezdem, hogy az EIB és a bizottság szorosan együttműködnek, és a legtöbb eszköz esetében, amelyről hallottak délután, ezeket közösen hoztuk létre a bizottság és az EIB, mind a hitelt, mind a felelősséget a legtöbb esetben. És nagyon sok közülük felülvizsgálatra is kerül, és reméljük, hogy tovább is fejlesztjük őket, modernizáljuk, megváltoztatjuk a jelenlegi viták fényében a TEN-T-ről. Természetesen, a biztos úr is mondta, és ezt meg is ismételte többször, sokszor hallottuk már, hogy nagy szükség van arra, hogy egy szélesebb finanszírozási stratégiát alakítsunk ki a TEN-T hálózat megvalósítására, és ez sokkal fókuszáltabb, hatékonyabb tervezésre kellene alapulnia, hogy meghatározzuk a kulcsfontosságú projekteket és a közlekedési modalitások megfelelő egyensúlyát is biztosítani kell. Meg kell nézni a rendelkezésre álló pénzeket, hogy ezeket meg tudjuk valósítani, különbséget kell tenni a finanszírozás és a kölcsönadás között, meg aztán, hogy mit kell az adófizetőknek finanszírozni, hogyha a stratégiát meghatározzuk. Ez többnyire uniós, illetve tagállami hitel lesz. A TNT politika az osztott felelősség a tagállamok és az unió között, és a nagy részét a projektfinanszírozásban a tagállamok végzik, tehát a TNT stratégiának ezt, stratégiának ezt is figyelembe kell vennie, biztosítani kell, hogy sokkal jobb és átláthatóbb legyen a koordináció az európai és a tagállami befektetések között. És a tagállami finanszírozás mellett persze az európai is kulcskérdés lesz az elkövetkező hónapokban, és hát itt nagyon, nagyon ki kell tágítani a hatályt, hogy hatékonyan tudjuk alkalmazni ezeket ez a pénzeket. Sok kérdés azzal foglalkozott, hogy hogyan lehet az európai TNT infrastruktúra finanszírozását javítani, hatékonyabbá tenni. Tettek önök néhány javaslatot, és mi is majd amikor felülvizsgáljuk ezeket a, politi- a TNT politikát, megnézzük ezeket az eszközöket, és lehet, hogy Manchester Hope ö, is kaphat pénzt, ugyanis ez egy olyan terület, ahol ö, speciális mechanizmusokon kell átfuttatni a hitelkérelmeket, és nagyon sok esetben a projektek nem igazán finanszírozhatok a bank eszközeivel, hanem például kötvényekkel, úgyhogy meg kell nézni pontosan mindezt, hogy biztosítsuk, hogy amikor a pénzügyeket, a forrásokat próbáljuk biztosítani és elhelyezni a piacon, akkor azt alaposan előkészítsük. És hát itt a PPP megoldás az nagyon fontos, persze ez nem volt meg mindent a tenti hálózat esetében, ezt mindenki tudja. A PPP az egy hatékony valami, hatékony dolog, és nagyon sok esetben minden kritika ellenére azért a PPP hatékonyabb projekt megvalósítást biztosít, bizonyos esetekben még hozzáadott forrásokat, további bevételeket is eredményezhet, de hát ez egy komplex kérdés, nagyon összefügg az intézményi kapacitással a tagállamokban, az önkormányzatokban, és hát nagyon sok munka kell, hogy történjen a háttérben a bizottság és az EIB részében részéről az EPEC végzi ezt a munkát, az Európai BBB Központ, erről is szó esett a prezentációban, és hát nagyon komoly intézményfejlesztésre van szükség, intézményi kapacitásra, ez egy nagyon komplex kérdés, és hát a kérdés ugye az, hogy kivállalja a kockázatot, és ez már egy politikai kérdés, komplex kérdés, úgyhogy minden PPP projekt nehéz vállalkozás, és hát ez a magyarázata annak, hogy nincs ebből olyan sok, mint amennyit szeretnénk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, Paki úr, és ugye, hogy ki viseli a kockázatot, hát ez az, ami a PPP megoldásokat nehézé teszi és hát a magán rész soha nem akarja vállalni a kockázatot. Lukinen úr, két-három dolog van, kíván válaszolni esetleg, és ha igen, akkor nézze meg pontosan, hogy mi hangzott el, és mi lesz Manchesterre. Persze, nagyon szívesen megnézném a Manchesteri projektet és lehet, hogy ezt is tudja az EIB finanszírozni. Nagy, nagyon sok kérdés felmerült, és hát nagyon remélem, hogy sikerül mindegyikre válaszolni. Elég bonyolult dolgok ezek, ahogy önök is mondták. Úgyhogy bizonyos dolgokra kitérek, amit fölírtam. Az egyik kérdés, ami gyakran felmerült, az az, hogy nincs elég pénz, és hogyan tudjuk okosabban, intelligensebben felhasználni ezeket a forrásokat. Hát éppen ez az, hogy itt az elszivárgást meg kell akadályozni, és hát a prezentáció végén ezt akartam én elmondani, hogy ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy olyan struktúrát kell találni, ahol elő lehet segíteni azt, hogy egyéb források is belépjenek, a befektetésekbe, és meg kell próbálni minden eurótból a legtöbbet kihozni az adott projektben. Néhány más kérdés, hogy honnan lehet az EIB-től forrást szerezni Hát minden potenciális kedvezményezett kérvényezhet EIB finanszírozást, ezen nincs probléma. Az EIB először persze elvégzi a munkát, és megnézi, hogy befogadható-e a kérvény, a kérelem, hogy ez az uniós prioritások közé tartozik-e, és hogyha igen, ha része a transeurópai hálózatnak a projekt, akkor megnézzük a technikai, gazdasági és környezeti megvalósíthatósági lehetőséget. Nem finanszírozunk olyan projekteket, amelyek nem mennek keresztül ezeken a vizsgálatokon. És hát persze a végén azért mégiscsak bank vagyunk, úgyhogy biztosítani kell a magunk számára azt, hogy a pénzünk kezünkhöz jutunk, és ez nem adomány, nem támogatás, hanem kölcsön, hitel, amit adunk, tehát vissza akarjuk szerezni a pénzt előbb-utóbb. Na most néhány kérdés a 2008-2009-es projekt listára vonatkozott, amit bemutattam, és ez a PPP projekteket hangsúlyozta elsősorban a közlekedésben, amelyeket 2008-9-ben támogatunk. Ez nem volt egy kimerítő felsorolása azoknak a projekteknek, amelyeket a közlekedésben finanszíroztunk. Volt egy másik kép is, ami a szektorális megoszlásra vonatkozott, és ezt esetleg meg is kereshetem, ha akarják. A hetes fólia utolsó mondata az a százalékos arányt mutatja a vasútra vonatkozóan. Persze, látjuk, hogy a 40 százalék körül vagyunk, úgy átlagban az egész évben, de akkor, hogyha a transeurópai hálózatokról beszélünk, akkor az éves számlázás az a közbeszerzéseken keresztül mutatható ki. És mi mindenféle modalitást támogatunk, különös tekintettel a környezetbarát verziókra, úgyhogy ez egyértelműen része a mi közlekedés politikánknak. És azt is kérdezték, hogy mindezt figyelembe vesszük-e akkor, amikor a jövőre, a jövőre tervezünk hogyha megnézik, hogy mi van a végén, nem halljuk sajnos a kérdést. Tehát van százalékos arány a környezetbarát és a nem környezetbarát közlekedés arányára vonatkozóan. Hát a százalékos arány ami itt szerepel, ez csak arra vonatkozik, hogy a projektek hány százaléka vasúti. Ez nem foglalja magában azt, hogy ö, mi, milyen más modalitások vannak még, tehát a ö, vízi utas, vagy a tengeri, vagy a légi. Úgyhogy erről itt nem beszéltük, de mint említettem már korábban, minden projekt esetében, amit az EIB finanszíroz, el kell végezni a környezeti hatás tanulmányt, és a megvalósíthatósági tanulmányt. Ezt megcsináljuk minden egyes projekttel kapcsolatban. A jövőre vonatkozóan. Egy kérdés, és ezt említettem is, ez az LGT hatájának a kiterjesztése és itt a zöld közlekedést akarjuk támogatni, tehát nem sok vasút veszi figyelembe a kockázatokat, a PPP-nél vannak ilyenek, de nem ugyanolyan számban, mint például a közúti közlekedésben, és ezért mi azt azon gondolkozunk, milyen eszközöket lehetne a bizottsággal együtt kialakítani azért, hogy reagáljunk erre és kialakítsunk egy olyan eszközt, amely sokkal jobban alkalmas a vasúti szektor támogatására. A Margarit alapról is hallottunk hogyan lehet itt a forrásokhoz hozzájutni. Ez egy független alap, ez a Margarit alap, ez egy független befektetési tanácsadó csapat, amely befektetéseket javasol egy független befektetési bizottságnak, tehát bárki, akit érdekel a Margaret finanszírozás, azokban a kulcsfontosságú ö, szektorokban, amiről szó esett, felveheti a kapcsolatot ezzel a tanácsadó testülettel, és ö, megnézetheti, hogy a javaslatuk teljesíti-e a kritériumokat. Volt kérdés a PPP listával kapcsolatban, hogy ez teljesen nem. Ez a 2008-2009-es lista, amelyek esetében csak elkezdődött az építkezés. Tehát ezek még nem zárultak le, még néhány évbe telik, amíg ez befejeződik aztán a Dán képviselőnő kérdezett a PPP-kel kapcsolatosan valamit mégpedig, hogy milyen akadályokkal kell számolni. Hát néhányat említek. A realista, reális kockázat megosztás. Ez kulcsfontosságú. Majdnem krisé már, hogyha azt mondjuk, hogy a kockázatot annak kell vállalnia, aki a legjobban tudja kezelni. De hát nagyon gyakran nem reálisak az elvárások mindkét fél részéről, hogy most mi is a megfelelő kockázat megosztás. Meg kell nézni a magánszektort, és nekik is kell kockázatot vállalni, de hát ezt nem szeretik, hanem ezért jutalékot kérnek, úgyhogy nem éri meg a magánszektort megkérni, hogy vállalják azt a kockázatot, amit nem tudnak kezelni a közszféra hát itt bizonyos tanácsokra van szükség, a tanácsadásra, ezt ki kell alakítani, és akkor ez a tranzakciós költségeket csökkenthetni a jövőben. Szóval ezért van az EPEC, és ennek az a feladata, hogy a legjobb gyakorlatot bemutassa a közbeszerzést kíró hatóságoknak és egy másik fontos összefüggés, hogy gyakran a tagállamok egyedi projekteket dolgoznak ki, egy PPP-t akarnak, az többet nem. De fontos, hogy, folyamat, hogy meglegyen a folyamatosság, és legyen egy program. Az első kísérleti projektek mindig nehezek, és a tranzakciós költségek is sokkal magasabbak, de hogyha egyszer kialakul a gyakorlat, megszületik a know-how helyi piacon a PPP-k számára, akkor egyre jobb lehet a helyzet. És a nemzetközi ajánlatok is megjelenhetnek a projektekben, hogyha megfelelő a, a kilátás, tehát akkor az ember gyakorlatilag élhet a ajánlattételi bevételekkel és költségekből származó bevételekkel. Egy másik fontos dolog, hogy az energiaprojektek is megjelentek. Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy a közlekedés az csak az egyike a sok prioritásnak, hat prioritás van egyébként az EIB-nél, és bemutattam azokat az infrastruktúrális alapokat, amelyekbe befektettünk, és az energia is itt van, úgyhogy itt nem csak közlekedéssel foglalkozunk, ez egyértelműen kiderült. Még a PPP-kkel kapcsolatban nagyon sok tagállami audit hivatal végzett tanulmányokat a PPP modell hatékonyságára vonatkozóan az ENSZ, az Egyesült Királyság számvevőszéke is megnézte, hogy milyen hatékonysággal működnek ezek, és azt hiszem, hogy nagyon kedvező véleményt adott. Manchester-t is említette? Most nem akarom a konkrét projekteket kommentálni, de remélem, hogy sikerült a legtöbb kérdésre választ adnom. Nem, mondják a padsorokban. Igen? Még nem tudom, hogy csinálunk egy második, harmadik, vagy hány fordulót, de most nagyon röviden, röviden még megjegyzéseket tehetnek, de aztán ennyi, úgyhogy Lichtenberger asszony most ön jön. Elfogadtunk egy szöveget a TEN hálózatokkal kapcsolatban. Ebben szerepel, hogy az EIB eh, világos információt ad a parlamentnek, eh, és amit eddig kaptunk, a nem is túlságosan konkrét válasz a 2010-13-ra vonatkozó kérdésre nem felel meg annak, amit a parlament elvár. Nagyon szeretném, hogy más szinten ö, tudjunk együttműködni. Mondtam már, hogy mi olyan határozatokat hozunk, amely a EIB finanszírozási stratégiájából aztán kimarad, egyszerűen elmennek mellette. Igen, Michael, egy perc. Egy kis dolog. Azt kérdeztem, hogy ugye most nagyon sok projektet realizálunk, tíz év múlva aztán vissza kell fizetni utána, mert a pénzt csak egyszer lehet elkölteni. Ez meg munkanélküliséget teremt, és erre nem is válaszolt. Ez volt a kritériuma Németországban annak, hogy leállította a német kormány a PPP-ket. Igen? Akkor talán kérem, hogy válaszoljon. Van-e válasza ezekre a felvetésekre? Azt hiszem, hogy mondtam én már ezzel kapcsolatban néhány dolgot. Hát persze hangsúlyozni kell, amit Paké úr is elmondott már, hogy a PPP az nem az a gyógyszer, amely mindenre jó. A nem a megoldás. PPP-t akkor lehet használni, amikor úgy gondoljuk, hogy megéri. És van ilyen. De hát, hogyha a PPP nem alkalmas bizonyos helyzetekre, és nem fizetődik ki, akkor valószínűleg nem ez a módszer az, ami a megoldás. Egy másik dolog, amit hangsúlyoznék, az az, hogy ma sokat beszélünk a PPP-kről, és a piacon, hogy ez megjelenik, úgy általában az EIB azonban mindenféle közbeszerzési módszert támogat, nem csak a PPP, tehát nem preferálunk bizonyos módszereket, hanem a hagyományos mm, közbeszerzési eljáráshoz ragaszkodunk. Ha megnézik a számokat, amiket bemutattam a finanszírozást illetően, látható az ebből is. Köszönöm szépen! Hey, well, thank you very... Rendben van, nagyon szépen köszönöm. Lukenen úr, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó benyomást kaphatott a, arról, hogy ö, milyen is az, amikor itt a, az első ligában kell megjelenni, és hogy milyen kérdések merülnek fel a képviselők részéről én szeretnék köszönetet mondani önnek azért, hogy eljött hozzánk ma délután a bizottsági ülésre, és elmondta mindezt, válaszolt a kérdésekre, amit a képviselők feltettek, felsorolta mindazt, amit mi említettünk, és hát ha nem is mindenki gondolja azt, hogy minden rendben a PPP-ket illetően, mert a vélemények különböznek, de hát azért ez egy fontos dolog, és a lényeg a hozzáférhetőség az EIB forrásokhoz, hogy javítsuk a közlekedési infrastruktúrát. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy szükségünk van a hozzáférésre hogy a saját, hogy a gondolatainkat előbbre tudjuk vinni, meg tudjuk valósítani az európai közlekedés fejlesztése érdekében, és hogy eleget tegyünk a környezetvédelmi kötelezettségeinknek. És köszönöm szépen tehát, hogy eljött, köszönjük a prezentációt, és nagyon reméljük, hogy majd ismét eljön hozzánk valamikor a jövőben, és valami hasonló kérdésfelelet játékot folytathatunk majd egymással. Nos, kollégák, rendben van. Akkor most jön az egyebek. Nálam nincs semmiféle ö, hozzászólás ezzel kapcsolatban, úgyhogy ha semmit nem vetnek fel, akkor csak annyit szeretnék mondani, hogy a következő ülés időpontja ö, április 27 lesz. Ö, 15 óra, örömmel várom önöket, akkor köszönöm szépen azt, hogy eljöttek, és hogy ilyen fegyelmezetten dolgoztak ma délután, betartották a hozzászólási időt, és köszönöm a tolmácsoknak és a munkatársaknak a sikeres együttműködést. Köszönöm.